A cseh, hat, cseh hatóságok Minár úr megválasztásáról tájékoztattak, aki a július 23-án elhalálozott Jerzy Havel úr képviselő helyét talál, fogja átvenni. Amíg mandátumát nem ellenőrizték, vagy senki nem vonta kétségbe ennek a jogszerűségét, illetve, hogy minden jogát gyakorolhatja a parlamentben, azzal a feltétele elnézést, jó-jó, közelebb teszem a fejemet a mikrofonhoz, tehát hivatalos bejelentést teszek, azzal a feltétellel, tehát, hogyha nyilatkozatot tesz, hogy nincs olyan tisztség, amely összeegyeztethetetlen az Európai Parlamenti ö, mandátumával. Vojtek Minár úr a parlamenti helyét elfoglalhatja tehát a parlamentben és ennek összes szervében, és gyakorolhatja jogait. Már. Jó, ez az elektronika problémája. Viktor Uszpakics úrtól pedig kérvényt kaptam a mentelmi joga fenntartására, mert a Vilniuszi Regionális Bíróság előtt van egy ügye. A hatos szabály harmadik bekezdése szerint az eljárási szabályzatunkban ezt a jogi szakbizottságnak fogom továbbítani. Hogyha